Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést. Tájékoztatom Önöket, hogy a Lavia jelentés, valamint a Bőge jelentés 2013 per 1-es számmal, illetve a 2006. május 17 dátummal, mindkettő költségvetési vonzatú, sajnos nem kerülhet ma megtárgyalásra, ugyanis az, az Európai Tanács nem volt képes arra, hogy álláspontját időben eljuttassa hozzánk, ezért az Európai Parlament elnökök értekezletre úgy döntött, hogy ezt a két jelentést leveszi a napirendről. Most rátérünk a szavazásra. Az egyszerűsített eljárás szerint, a 138-as szabály szerint először David Martin úr jelentéséről szavazunk. A Kottonú megalapodás kapcsán. Ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás